Még néhány közleményt szeretnék elmondani. A tanács álláspontja az első olvasatban, illetve a bizottság álláspontját az ülés jegyzőkönyvéhez fogják kapcsolni, valamint a parlamentnek átutalt kifizetések jövő héten, azaz holnap január 24-én